mindjárt szerintem lenyűgözőbb lesz a produkció. A UNHCR és a bizottság fog bennünket tájékoztatni a témában. November 25-én a bizottság tanács egy hórumot szervezett, ahol egy közös pilot projekt a Save Life Initiative egy gyakorlatra építő projekt indításáról döntöttek. Azok, akik ismerik a témát, mond, azoknak mondom, hogy régebben találkoztam az osztrák miniszterrel, Collins is emlékszik erre, visszajeleztünk az eredményekről a kezdeményezés kapcsán. Forum has been postponed, has been postponed. Elhalasztottuk az utolsó pillanatban ezt a bizottság az első fórum eredményeit, meg az utolsó fejleményeket érdeklődéssel várja. Globális perspektívát szeretnék nyerni, ezért meghívtuk Philip Kandlert, aki tájékoztat bennünket a miniszteri szintű vállalásokról, a visszatelepítési témákban Genfben szeptember 20-án meg a fektető konferencián a, a kihívásokról, illetve a védelemről esett szó. A UNHCR európai brüsszeli szakértője Kander asszony kapja meg a szót. Parpoly nélkül is menni fog, de ha az elindul, akkor még jobb. Parancsoljon asszonyom, ön kap először szót aztán Laurent Michel úr, a Kedici Home igazgatója. Működik a PowerPoint. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen! Filippa Kander vagyok, Jönnéser Európai Irodájának vagyok, munkatársa Brüsszelben, és örülök, hogy meghívtak, és ma délután szólhatok önök előtt. Arra kértek, hogy két fő területre koncentráljak a tengerem nyújtott védelem témája, amely decemberben került napirendre, illetve a Pledging konferencia decemberi Genfi eredményeit taglaljam, különös tekintettel a szíriai menekültek visszatelepítésének ügyére, és ezt egy globális összefüggésben tárgyaljam az összes védelmi és visszatelepítési igény, illetve az ezzel kapcsolatos UNCR gondolatok. A számadatok bizonyal ismerősek, de a tényre emlékeztetnék, hogy 2014 végén 50 millió embert üztek el otthonából, ezek között voltak a menekültek is, meg olyanok is, akik a saját hazájukon belül kényszerültek elhagyni a lakóhelyüket. A, olyan válságok, mint, a, mint a szíriai járult el, ez a 3,8 millió menekült el, különösen a szomszédos országokban, de Egyiptomban és Észak-Afrikában is vannak Szíriából menekültek, 7,6 millió pedig Szírián belül kelet elmeneküljön lakhely, lakóhelyéről. Azt is fontos látni, hogy 2014 végére a nem iparosodott országok fogadták be a 90%-át csak nem a világ menekültjeinek, Európában is növekedett a, a be, beutazók száma. A menekültügyi adatok 2014-ben azt mutatták, hogy 630 ezer kérelem futott be, 38 európai országban, tehát nem csak az EU-ban. 500 ezer ezek közül az EU-ban kerül benyújtásra. Ezek még átmeneti adatok csak, ez áll rendelkezésre most a fő nemzetiségi megosztása a, a menekülteseknek, menedékkérőknek, a legnagyobb arányban szíri, szír állampolgárok, de irakiak, afgánok, eritreaiak, a sajtóban látunk a eritreai eseményekről is sok hírt, akik a földközi tengeren keresztül elkeznek, szíriakkal egyetemben. Németország és Védország fogadja be 46%-át az összes kérelemnek. Nagyon sok vita van a tengeren érkezőkkel kapcsán. 2014-ben drámaian nőtt a tengeren beérkezők száma. 218 ezer, akkor 170 ezer Olaszországba fut be. A UNCHCR aggája látja azt is, hogy ezeknek a fele olyan országból jön, amelyek mint Eritrea és Szíria, amelyek a fő kibocsátó országai a menekülteknek. A tengeren érkezők számának alakulását 2015-ben is növekedni látjuk, 3500-an érkeztek Olaszországba a tengeren, összevetve a tavalyi év 2100 emberével, tehát egy jelentős növekedés százalékban 42 százalék az év azonos időszakára vonatkozóan tavaly volt. A 2014-ben az, olasz Mara Nostrum művelet ellenére 3500 ember körül körülbelül halt meg, vagy tűnt el a tengereken, és 370 hasonló esetről adtak számot 2015-ben is már, amely érdekes összevetni a 2014 januáratokkal, mikor csak 12 ember halt meg, vagy tűnt el a tengereken. Tehát nagyon nagy változás ebben a számadatban a két év között. Ezek persze megint csak becslések, nehéz pontos számadatokat adni arról, hogy kik hányan tűntek el a tengereken. Menjünk tovább. Az előadásom első részére a főbiztos párbeszéde a Protection at Sea témában. Ez a párbeszéd fő védelmi kérdésekben folyik már 2012 a hit és a védelem, aztán a, a következő évben a országon belüli menekültek ügye, ám a veszélyes tengeri útra vállalkozók számának növekedések fényében idén, vagy tavaly a tengeri tengeren utazók, menekültők védelme volt a, a, a téma. A párbeszéd egy informális, informális önkéntes részvétele szervezett vita, tehát nem végső konklúziók a célja, hanem maga a párbeszéd az egyes szereplők között. Ez esetben 88 ország delegációi, 42 NGO, N szervezetek, tudósok, szakértők 450 ember vett részt a főképviselő párbeszéd, ez a legmagasabb szám valaha is, úgy tűnik globálisan növekszik a tengeri menekülők ügye iránti érdeklődés. Több szervezet, a UNHCR-on kívül nemzetközi szervezetek, a migrációs szervezet, a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet, az Emberjogi Főbiztos és a kábítószerrel bűnözéssel foglalkozó ENSZ szervezet közös nyilatkozattal élt, amely a tengeri migráció alapokaival való foglalkozásra hív fel. Különféle témákban folyik a párbeszéd, például a kimentés, illetve a, az ok tényezők vizsgálata és nemzetközi együttműködés a terhek megosztásában is téma az eredménye a párbeszédnek abban a konszenzusban ragadható meg, amely szerint csak az elrettentés, meg az egyoldalú lépések nem fogják megállítani ezeket a hullámokat, sőt, növelik azon veszélyeket, amelynek ki vannak téve ezek az emberek. Erős kapcsolatot teremthetünk a, itt a migrációs okokról folyó vitával való kapcsolattal. Az átfogó módszertan nagyon fontos az alapokok kezelésében, a kibocsátó országokban, meg meg a célországokban. Úgyhogy látva, hogy ezek az emberek konfliktusokból és üldözés elől menekülnek, sokszor politikai megoldás igényel mindez az okot jelentő válságok kezelésében de be kell látni azt is, hogy erőfeszítéseket kell tenni arra is, hogy az embercsempészek által egy kizsákmányolását is megakadályozzuk ezeknek az embereknek. Nagyon sok vita folyt a jogi alternatívákról, és az volt a konklúzió, hogy a legjobb módszer a, a, a szabályozatlan tengeren való menekülésre, meg általában a migrációra a legjobb az, hogyha jogos bejutást jutnak a biztonságos területekre azok számára, akiknek védelemre van igényük. És megint csak az együttműködés kapott hangsúlyt ebben. Folyt vita a felkutatási és mentési kapacitások szervezéséről a földközi tengerem, és arról, hogy ezeket erősíteni, fokozni kell, és a befogadási kapacitásokról is szó esett belátták, hogy a migráció megoldás része nem a probléma része a modern társadalmakban, tehát ezért ezt e, mindig látni kell, ha előre akarunk lépni, és itt üdvözlőjük azt a kezdeményezést, amely Európában kibontakozik az Európai Bizottság átfogó megközelítése a migráció kérdésében, ez egy pozitív előrelépés, és a parlament saját kezdeményezési jelentése, amely a mediterrán térség helyzetét vizsgálja, és a holisztikus megközelítés fontosságát hangsúlyozza. Úgy tűnik a PowerPoint eh, háttér alakadt. Említettem már ezeket a párbeszéd után követő témákat, hogy hatékony mentési partra tételi kezdeményesekre van szükség, a UNHCR is dolgozik ilyeneken európai kontextusban, ezt a közép földközi tengeri, tengeri kezdeményezésnek hívjuk, és erre vonatkozó dokumentációt kaptak háttéranyagként. Látnunk kell azt is, hogy folytatni kell a, a hajós társaságokkal az együttműködést, amelyek részt vesznek a felkutatási mentési műveletekben. A UNHCR ezen túl vállalta, hogy vezeti az ügynökség közötti közös cselekvési terv végrehajtását, amely világ, megvilágítja az ENSZ területek és nemzetközi migrációs szervezetek a tengeri védelmet szolgáltató szolgáltatásában való szerepét a tengeri szervezetek Londonban a nem biztonságos hajókon utazó menekültek témában szerzett egy konferenciát, itt az Európai Bizottság is képviselteti magát, csak úgy, mint a UNHCR. Más ENSZ szervezetek legyetemben. Az együttműködés a civil szervezetekkel és az NGO-kkal a kulcsfontosságú régióban szintén hangsúlyt kapott, mint fontos figyelmet érdemlő terület, különösen azon információval tekintettel, amelyeket az ngo tudnak adni, amelyek a helyben dolgoznak, adatokat beszerezve és feldolgozva, az utazási útvonalak, az útravállalkozók profilja, illetve a javaslatok, kezdeményezések tekintetében az egyes régiókra vonatkozóan van egy Region mix Migration titkárság, Nairobi-ban működik ez, pontosan ezt kérdésekkel hivatott foglalkozni a világ ezen térségében a válságban levő országokban levő támogatásra vonatkozó szervezet 2015-ben indult ez el, ez is a párbeszédből adódó kezdeményezés, és a hagyományos útvonalak és az humanitárius engedélyek, ezekkel foglalkozik tehát az UNHCR ebben a témakörben, és talán néhányan részt vettek a párbeszédben, a, a biztos is része volt a párbeszédnek. Hogy egy kicsit eltérjek egy regionális kezdeményezésre, amely kapcsolódik ehhez a párbeszédhez, ez a központi földközi tengeri, tengeri kezdeményezés, a PP úton kell érjen engem most, de utolért. Mindenkinek megvan papíron. Okay, A Central Mediterranean tengeri kezdeményezés, amelyet a MCR és a Europe Together Bureau együtt indított. Azt vizsgálja, milyen cselekvéseket tudunk ajánlani ebben a térségben. 2013. októberében indult, a Lampedusa tragédiát követően 12 cselekvési pontot határoz meg a kibocsátó országok, a tranzitországok és a célországok tagá EU tagállamok bevonásával átfogó módszertanban igyekezzen kezelni a problémákat. Az EU-ban a cselekvések és ajánlások körében e kezdeményezésben kifejtettekre gondolok, főleg a hatékony felkutatási és mentő műveletekre gondolunk, itt egy CR partnereivel együtt folytat, illetve Olaszország támogat pénzügyi támogatása a már folytatott mentési ö, műveleteinek támogatása, amelyet kénytelen volt Olaszország csökkenteni, mármint a műveleteket figyelemmel arra, hogy a 2015-ben magasabb a tengeren elhunytak száma, mint 14-ben volt. Épp azt, ez a felhívás azt is belátja, hogy bár a Frontex a Triton műveletet elindította, nincs felhatalmazása és forrása sem a mentésre, és nem is ez a fő iránya, csapás iránya a műveletének. Egy másik ajánlásunk a gyors és előrelátható tartatétele a kimentetteknek a kereskedelmi hajókról, amelyek kimentik őket. Ez, ez a probléma korábban jelentős kihívás volt egyes helyzetekben. És kifeleztettünk, és ez is egy új anyag, egy folyamat ábra, formájában egy EU válaszadási csomagot dolgoztunk ki, az egyes lépésekre vonatkozik, a, amikor a partra került, egy EU tagállamban partra került menekült ügyében, elkezdve a, a személyazonosítástól a nemzetközi védelem értékelésén át a különféle kik azok esetében is, akik nem ö, jogosultak nemzetközi védelemre, meg a, a, az orvos ellátása vagy egyéb külön támogatásra szoruló sajátságos igényű személyekkel való elbánás ügyében a partra tétel esetén. A személyazonosítás kulcsfontosságú ebben, ezen a ponton, azon a biztonsági kérdések és az e körüli közvita miatt a UNHCR nézete szerint nagyon fontos, hogy hogy beérkezéskor azonosítsák a személyt, tudjuk kiről van szó, és ez szerint tudjuk megfelelő profilban tovább vinni őt. A tanácsadás, a regisztráció is kulcsfontosságú ezen a szakaszon. A UNHCR más partnerekkel együtt dolgozik ezen azon, hogy a Dublini szabályozást hatékonyan végrehajtsuk, megvizsgáljuk azt, hogy jelenlegi eszközök, amelyek Európában rendelkezésre állnak, hogyan alkalmazhatóak azon emberek segítésére, akik befutnak, tehát akiknek családi kapcsolatai vannak más utagállamokban, az alkalmazható családi és családegyesítési záradékok alkalmazhatóak legyenek, hogy megkönnyítsék tovább lépésüket más tagállamokba, ha így kívánják, és megvizsgáljuk azt is, hogy a diszkrecionális záradékok hogyan alkalmazhatóak proaktív módon, különös tekintettel a szíriaiakra és eritreaiakra, akik sok esetben nemzetközi védelmi igényeik is vannak. Aztán a javaslat másik lényeges pontja a megoldások. Integráció a befogadó országokban, de ezen kívül családegyesítés más országokban, amennyiben ez alkalmaz, alkalmazandó, illetve családegyesítés egyesítés az Európai Unió határain kívül, hiszen elképzelhető, hogy vannak olyan menekültek, akiknek családi kapcsolatai vannak mondjuk az Egyesült Államokban vagy Kanadában, tehát számukra ez is megoldás lehet. Nem gondoljuk azt, hogy ez sok embert érint, azonban akiket érint, azok számára rendkívül fontos, hogy igény szerinti megoldást találjunk. És végül azon személyek visszatérítése, akik nem szorulnak rá nemzetközi védelemre. Ez is az UNHCR célja, hogyha ezek az emberek nem maradhatnak más módon az Európai Unióban, akkor méltóságteljes körülmények között, emberi körülmények között lehetőleg önkéntesen kell visszatérniük ezeknek az embereknek. Tehát ez egy támogatott önkéntes visszatérés. Ennyi volt tehát áttekintésként az, hogy mit is javaslunk az Európai Uniós lehetőségeken belül a földközi tengeri térségre vonatkozóan, illetve vannak első menekült országok, menekültügyi országok, továbbra is tevékenykedni fogunk ezen a területen. Hosszú távú megoldásokat kívánunk feltárni, például a megélhetést hogyan tudják biztosítani, esetleg képzés biztosítása, jog, jogorvoslat kérdése, illetve ezen kívül a bizottság támogatásával kialakítottunk egy információs kampányt, melynek célja a szomáli és eritreai menekültek tájékoztatása, a kampány célja a út veszélyességére való felhívás, illetve a más jogi alternatívák föltárása. Tehát megnézhetik, hogy más, milyen más formákban kerülhetnek Európába ide tartozik a családegyesítés többek között. Aztán ott van a származási országokkal kapcsolatos fellépésünk, itt a UNHCR lehetőségei korlátozottak, azonban partner szervezetekkel együttműködünk, illetve másokkal is az emberi jogi kérdésekben. Fejlesztési programokat támogatunk, együttműködünk az ENSZ fejlesztési programával, illetve integrációs programjával a visszatérített személyekre vonatkozóan. Tehát ez, ez az összefoglalója a földközi tengeri kezdeményezésnek. Aztán a második aspektus, amelyről beszélnem kell a mai napon, a visszatérítés. Azt hiszem, hogy ez elég jól kapcsolódik a, az előző fejezetben elmondott kezdeményezésekhez. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor itt látjuk, hogy körülbelül 960 ezer menekült, tehát érint ez a kérdés. 2014-ben több mint 94 ezer befogadást terveztünk különböző országokban, természetesen az Egyesült Államok az első számú érintett ország, mintegy 60 ezer menekültet érint ez évente. Nincsenek friss adatok. 2014-re vonatkozóan, tehát ezek az adatok még most véglegesednek, most véglegesítik őket, azonban 71 ezer ember kellett visszatérteni 2013-ban, ennek egy része Európába került. Nézzük a prioritási helyzeteket. Itt egy rövid átfogó összefoglalást találnak. Természetesen mindenki elolvashatja ezt az anyagban. Jelenleg a legfontosabb kérdés a szíriai sürgősségi helyzet, a visszatérítés részben a szolidaritás, illetve a határvédelem kérdéseit érinti. A szomszédos országok nagyon sok szíriai menekültet fogadtak be. A Szíriából érkező menekültek esetében vannak fókuszcsoportok, a nők, a gyermekek, a, az erőszak áldozatai, a kínzás áldozatai, illetve más menekültek, amelyek érzékeny helyzetben vannak. Jelenleg ezekkel a profilokkal foglalkozunk, ezeket próbáljuk kidolgozni. Jelenleg az erőszak és a kínzás túlélői vannak az első helyen. Volt egy miniszteri konferencia decemberben, Genfben, több mint 40 ország vett részt, civil szervezetek, a Nemzetközi Bevándorlási Szervezet, illetve az Európai Bizottság is. 26 ország összesen mintegy 58 ezer helyre tett ígéretet, illetve nyitott az Egyesült Államokba, az Egyesült Államokba érkezők száma, illetve az oda befogadandó személyek száma. Ezen kívül egyéb típusú vízumot is kiadtak szíriaiaknak, több mint 12 ezer eh, vízumot adtak ki szíriai állampolgároknak. Brazília, Franciaország, Németország, Írország, Svájc és az Egyesült Királyság különböző formában befogadta a szíriai menekülteket. Jó pár európai tagállam, 19 ígéretet tett, több mint 37 ezer hely biztosítására. Ez is természetesen egy nagyon pozitív jelzés, de figyelembe kell vennünk, hogy a 37 ezer helyből mintegy 30 ezret Németország ajánlott fel. Tehát érdekes megnézni itt az arányokat. Ahogy már említettem, kiegészítő programokat is létrehoztak Franciaországban, Írországban, itt külön humanitárius programokat állítottak föl. Az elnök úrtól azt hallottam, hogy a kérdésekre is időt kell hagyni, ezért szeretnék gyorsan tovább lépni. A tagállamokat arra kérték fel, hogy hihető számokkal rukkoljanak elő méghozzá belátható időn belül. A UNHCR ezt nagyon támogatja. És végül még egy befogadási formát szeretnék megemlíteni, vannak humanitárius vízumok, vannak egyéni szponzori rendszerek, illetve bizonyos országok esetében, például Németország már egy külön programot állított föl, amely modellként szolgálhat más országok számára. Megvizsgáljuk a rokonok befogadásának lehetőségét, a családegyesítés irányelv határain kívül, illetve magánjellegű szponzori struktúrák is vannak, a diákok, ösztön, diákok számára biztosított ösztöndíj rendszer is működik, illetve vannak munkaügyi mobilitási struktúrák is. Üdvözöljük azt, hogy egyre több ország részt vesz ebben a programban, hangsúlyozzuk azonban, hogy az országoknak készen kell állniuk megfelelő infrastruktúrával, megfelelő rendszerekkel a menekültek befogadására, különben ezek a menekültek nehéz helyzetbe kerülnek a befogadó országokban. Köszönöm szépen. Mindenkinek megvan ez a dokumentum, ezért is kértem, hogy gyorsítsunk fel egy kicsit, hogy a kérdéseket is meghallgathassuk. Az UNHCR részéről a második rész, az ismertető második rész, hogy említette ebben ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Az előadó itt van, és azért is kértük ezt a tájékoztatást, mert ez kapcsolódik az migrációval kapcsolatos holisztikus megközelítéshez, és ezért volt szükségünk erre az információra. A második rész pedig a bizottság fogja ismertetni velünk, de ha lehet, akkor röviden kérném, hogy a képviselők is feltehessenek kérdéseket, és azok után talán további megjegyzéseket is meghallgatnánk. Tehát kérem, vázolja fel röviden a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy először is reagáljak Filipa Kádler által elmondottakra. Teljes mértékben osztjuk az által adott elemzést és a szükséges lépéseket is. Talán, ha megengedi, akkor annyit elmondanék még, hogy a tengeri mentő akciók kapcsán a parlamentnek köszönhetően 30 millió eurós plusz költségvetést kapott a Frontex, de nem szabad megfeledkeznünk a Triton művelet lényegéről, nem fogjuk tudni minden egyes migráns életét megmenteni. Mi történt, amikor 300 migráns életét vesztette a nyílt tengeren három hette? Fegyverek voltak a, a hajókon, 5 méter magas hullámok közepette, és az emberek nem volt mentő mellény. Olyan emberekről beszélünk, akik szubszaharai afrikaiak, akik sohasem látták korábban a tengert, nem tudtak úszni, tehát ne várják el a Frontex-től, ne várják el a Frontex-től, hogy minden egyes ember életét képes lesz megmenteni. Küzdenünk kell, és reagálnunk kellett, mert a sajtó is Európát bírálta, mindenki Európát bírálta, nem tudunk varázs megoldásokkal előrukkolni, amikor az emberek Líbiából ilyen csónakokban vagy kisebb hajókban hagyják el a partot. És ahogyan kérte, röviden tájékoztatnék a november 25-i ülésről. Gyors és hatékony is lehet, ahogyan az imént, úgyhogy csak így folytassa kérem. Nem Európáról beszélünk a a tagállamokról, ez, amit eh, mi is bíráltunk. Azt hiszem, hogy a parlamentben mi pontosan tudjuk, hogy mit tesz a Frontex, hiszen mi is felügyeljük a Frontex munkáját, úgyhogy tudjuk pontosan, mi történt a Triton művelet kapcsán, de kérem röviden tájékoztasson az ülésekről is. Persze, Nos, a tény azonban az, hogy Brüsszelt bírálja a sajtó, és a sajtóban nem tesznek különbséget az Európai Parlament, a Bizottság Frontex között, hanem Brüsszel van, mint olyan a támadások keresztüzében. Az üléseken három konkrét témáról beszéltünk. Arról, hogy hogyan tudjuk a tanácsi következtetéseket jobban életbe léptetni, hogy a letelepítés témájában jobb egyensúlyt teremtsünk a tagállamok között, aztán az áthelyezés és az Európai Unión belüli áttelepítési mechanizmus hogyan javulhat válság esetén, és hogyan tudunk a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára védelmet biztosítani. Az első következtetésünk az az, hogy az összes tagállam hangsúlyozza, hogy a letelepítés önkéntes alapú kell, hogy legyen. Még akkor is, hogyha jobb az egyensúly a tagállamok között, hangsúlyozzák az önkéntes alap fontosságát. Ami a jogi lehetőségeket illeti, a legtöbb tagállam úgy gondolja, hogy az elsődleges megoldás a letelepítés, nem akarják azt, hogy az EU, EU más megoldást helyezzen előtérbe. Vannak, akik a humanitárius vízumokat támogatják, de nem akarják, hogy az Európai Unió hozzon jogszabályt vagy kezdeményezést ezen a területen, meg akarják tartani tagállami hatáskörben ezt. Azt mondják tehát, hogy a fő jogi ö, út, amelyen haladnunk kell, ez a letelepítés. Továbbá a letelepítés, illetve a tehermegosztás kapcsán ami a kvótákat illeti. Egy kísérleti projektet indítottunk el, meg kell határoznunk, hogy hány szemét fogad be az Európai Unió, és ezt az elosztást olyan kritériumok alapján kell meghatározni, amelyek közé kellene, hogy tartozzon a különböző tagállamok lakossága, a GDP aránya, a korábban már befogadott menekült státuszét folyamodók száma, illetve az integráció, ugye szintén fontos kritériumok, ezeket a kritériumokat vitattuk meg. És ez alapján a bizottság egy javaslatot terjeszt majd elő kísérleti projektekre, és remélhetőleg minél több tagállam részt vesz ezekben a projektekben. Szeretnék őszinte lenni. Sem értelme annak, hogy Németország és Svédország bekapcsolódjon ebbe a projektbe, ők már végrehajtanak ilyen programokat, hanem olyan tagállamokat kell bevonni, amelyek sohasem vettek még részt ebben, hiszen szeretnénk mindenkit bevonni ebbe a folyamatba. De a tagállamok hangsúlyozzák az önkéntességet. Amire mi gondoltunk, az az, hogy biztosítanánk, hogy a lehető legtöbb tagállam részt vegyen, és azok, akik nem vesznek részt, ők legalább támogatást kell, hogy nyújtsanak a letelepítési műveletekhez, finanszírozás vagy személyzet formájában. Ha vannak tagállamok, amelyek a kísérleti projektben nem készek részt venni, fontos, hogy ennek ellenére támogassák a folyamatot. Végezetül még az áthelyezésekről. Tudják, hogy a tagállamok e tekintetben rendkívül vonakodóak. A hívó tényezőt ettől tartanak, ezért fontosak a kivételes körülmények, amelyek életbe léptethetnek egy ilyen mechanizmust. Ennyi lenne, elnök úr. Köszönöm szépen. A legutóbbi tanácsülésen ott voltam néhány kollégámmal, ahol pontosan erről volt szó, az áttelepítésről, illetve a nagy egyensúlytalanságról, különbségekről a tagállamok között tehát valóban azt akartam, hogy a bizottság is elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban, és ismertesse a javaslatokat. Valóban ezt akartam megismerni, de természetesen azt, hogy mi történik a frontex azt, azt ismerjük. Köszönöm szépen, és a kollégákat kérném, hogy ismertessék álláspontjukat. Haleahu úr, köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen ezt az előadást is. Svédország és eh, Németország eh, fogadja be a menekült eh, a menedékkérők több mint a felét, ami egy rendkívül érdekes helyzet tekintettel arra, hogy a belépési pontoktól nagyon távoliak ezek az országok, és nem is lehet eljutni se Svédországba, se Németországba, anélkül, hogy az ember át ne haladna számos olyan országon, ahol egyébként be kellene nyújtani a kérelmet és valószínűleg az egyensúlytalanság hosszú távon nem is fenntartható, hiszen itt olyan viszonylag kis országokról van szó, mint Svédország. Ezért szeretném tudni, hogy ön szerint mit tehetnénk. Még akkor is, hogyha lenne egyfajta kulcs, amely alapján jobban eloszthatnánk a menedékkérőket, ameddig ugye az emberek szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, feltételezhetnénk, hogy a menedékkérők így is azon országokba kívánnak eljutni, amelyek az ő véleményük szerint vonzóbbak, mint az az ország, amelybe kerülnének az elosztó kulcs alapján. Köszönöm szépen. Ahogyan az várható volt, elég sokan jelentkeztek. Anna Gomes következik. A múlt héten én jártam Beirutban, az UNHCR nyilvántartási központjában, 11 ezer menekült érkezik oda hetente, de amikor ott látogat, oda jártunk, akkor 50 ezeren érkeztek. Libanon egy olyan ország, amely Svéd, amely Svájc egy negyede, 1,2 millió ott most a menekült. Jordánia is óriási erőfeszítéseket tesz. A múlt hónapban Észak-Irakban jártam, a jazidi és a sabak közösségek tagjaival is találkoztunk. Az, amit az Európai Unió tesz, az egyértelműen nem elegendő. Egyáltalán nem elegendő ahhoz, hogy feltartóztassuk azokat a konfliktusokat, amelyek Európa felé készítik a menekülteket. Amikor a tagállamokról beszélünk, mindenféle ürügyeket kívánnak találni ahhoz, hogy ne vegyenek terhet magukra, vagy ne vegyenek részt a nyílt tengeren a menekülteket megmentő akciókban, műveletekben, és nem akarnak jogi megoldásokba sem fektetni. Ez valóban szégyenletes, és azt kell mondjam, hogy szégyenem is magam. A kérdéseim a UNHCR képviselőjéhez szólnak. Van valami, ami riasztónak tűnik számomra, hiszen mindezt nem közelíthetjük meg csak karitatív szempontból, ami valószínűleg arra késztett bizonyos tagállamokat, hogy némi támogatást nyújtsanak a menekülteknek, és letelepítsék őket, hanem a saját biztonságunkra gondolva, miért nem vagyunk vajon hatékonyabbak, miért nem biztosítunk oktatást, képzést a menekült táborokban, hiszen Libanonban 385 ezer iskolás korú gyermek van, közülük 300 ezeren nem járnak iskolába. Ez pedig elég sokat árul el. Később, amikor majd visszatérhetnek hazájukba, hogy újra építsék, építsék hazájukat, ehelyett azonban a terrorista szervezetek kezére kerülhetnek. Amikor jordániai menekültekkel beszéltünk, voltak ott tanárok is a menekült táborokban, akik tudnák tanítani a gyermekeket, legalábbis a jordániai táborokban. Libanonban nem ez a helyzet, de Jordániában ők oktathatnának a menekült táborokban, hiszen támogatást nyújtunk, fizetjük ezt a támogatást, miért nem tudunk jobb koordinációt biztosítani? És ugyanez mondható el az észak-iraki táborokból, a jazidi keresztény közösségeknél. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, és volna, Kárlás úr, még egy kérdésem Líbiával kapcsolatban. Láttuk az évek során, hogy akik a líbiai hajókon átkelnek a tengeren, általában nem is líbiaiak, Eritreából, Nigériából, vagy Szíriából érkeznek. De valószínűleg a jelenlegi helyzetben, ha megnézzük a líbiai helyzetet, egyre több líbia is fog érkezni majd. És ezt a helyzetet nagyon könnyen felhasználhatják, visszaélhetnek ezzel embercsempészek, akár terrorista szervezetek is, hogy gyakorlatilag az Európai Unióba szállítsanak embereket. És ők az életüket teszik kockára hogyan értékeli a líbiai helyzetet, mert úgy gondolom, hogy sem Líbiában, sem máshol nem fog javulni a helyzet, hanem éppen ellenkezőleg. Köszönöm, Anna. Mindenki nagyon fontos kérdést vett fel, és nyilván nagy a, a, a, mert a kísértés, hogy egy holisztikus megközelítésben hosszan szóljunk hozzá, de és mindent fel akarunk, mindenféle kérdést fel akarunk tenni, mindenre akarunk kérdezni. Ez nagy kísértés, de kérem, hogy mindenki konkrétan egy-két dolgot kérdezzem. Lesz még sok alkalom. Egy nagy jelentés is jön elénk. Tehát nagyon fontos, mint amit mondanak, ahogy Anna is elmondta, de mégis kérem, konkrétan kérdéseket tegyünk fel. Holmeyer asszony, Mónika. Először is köszönöm a, magyaráz, a, a prezentációkat. UNHCR és a bizottság nevében is. A bizottság őszinte szándékáról meg vagyok győződve, amit leírnak, az, az kemény, józan, ám borzasztó kép. Három kérdésem van. Az első, a, menek, a UNHCR által működtetett menekültáborokra vonatkozik. Százszerzelékig egyetértek Anna Gomessel abban, hogy ezeket a kérdéseket nem tudjuk megoldani, ha a menekült táborokban levő embereknek valamiféle perspektívát nem adunk. Hogy ez iskolákban vagy minimális szanitár higiéniai intézkedésekben, vagy minimális orvosi gyógyszerellátásban öltetestet, és nem optimálisról beszélek, hanem a minimálisról vagy legalább megpróbáljuk ezeket az embereket valamilyen módon megsegíteni, és ezzel valami perspektívát nyújtani. Például az, hogy nemzetközi iskolákat alapítunk a, a menekült táborokban, szerintem egy Európa számára nagyon kiváló program lehetne, és a UNHR által működtetett táborokban lehetne ehhez támogatást találni. Mert ilyen nagyságrendű menekültáborok láttán, és nem csak az újakról beszélek, hanem némelyik 20 éve működik. Van, ahol 20 évél millió számra kilátástalanságban embertömeg, nyilvánvaló, hogy ami az, az emberi méltósághoz tartozik, az az életkörülmények is, és ezektől megfosztanak több nemzedéket, nemzedékek nőnek fel úgy, hogy a gyerekek iskolát nem is láttak. Tehát magunk növesztjük a saját problémáinkat így módon. Úgyhogy pénzügyi forrás kell, tanulnunk a nevelésre, az iskola politikára, meg kell vizsgálni ebben a nagyságrendben mit lehet, milyen mértékű segítséget tud feldolgozni az UNCHR, és a tagállamok mit tudnak tenni. Második kérdés a Frontex ügye. A Frontex nem tudja megoldani a líbiai part mentén az ügyeket. A Frontex egy határvédelmi program a mi oldalunkon tudja a, a partot őrizni, a libiai partot nem. A bizottság Morgarini asszonyjal, meg a tagállamokkal a katonai opciókról is kell, hogy mérlegeljen, mert a probléma az emberek leölése, megsemmisítése a líbiai partoknál, ugye nem is, nem is a tengeren történik, hanem csak ebben a Szaharában ölik le ezeket az embereket. Ezek, akiket nem látunk, amir, akikről nem folyik közvita, de legalább ennyi áldozata van, és legalább olyan nyomasztó, mint a földközi tengeri helyzet, az, ami Líbiában történik. Egyrészt konkrét kérdés a bizottságnak, hogy a Frontex milyen pénzügyi eszközökkel bír, és mit tehet, Másodszorban mit mond a bizottság? Gondolkoznak arról, hogy úgy, mint Szomáliában, itt is katonai művelet révén, nem egy, egy tagállamra koncentrálva, csak hogy szorítkozva, a észak-afrikai vagy a líbiai part mentén nyújtsunk segítséget. Aztán a, a visszatelepítési mechanizmusok tekintetében az a benyomásom, hogy egyszerűbb volna, hogyha megengednénk azt is, hogy a tagállamok a kiválasztási mechanizmusok létrehozásában részt vállaljanak. Önök milyen megoldásokat tudna ezzel kapcsolatban elképzelni? Okay, thank you, Monica. Next is... Uh... Köszönöm, Monika. Zipel asszony, Birgit parancsolja. Thank you very much. Köszönöm szépen. A kérdés, amelyet uh, szeretnék uh, az UNHCR képviselőjéhez és a bizottsághoz intézni, a menekült uh, táborokkal kapcsolatos, amelyek az EU-n kívül találhatóak. Ki finanszírozza ezeket? Úgy hiszem, hogy az EU költségvetéséből ez nem lehetséges. Nem, nem értem. A tagállamok készek ezt finanszírozni? Azt hiszem, ez egy fontos kérdés, mert nem, vehetjük, nem hagyhatjuk figyelembe kívül azt, hogy milyen sok a menekült, milyen rossz a helyzetük, ugyanakkor a tagállamok hátradőlnek és nem tesznek semmit. Ha mi meg tudjuk oldani a helyzetet, kilátást tudunk nyújtani azoknak, akik nem a háború elől menekülnek, hanem a rossz életkörülmények elől, ha nem vagyunk készek és képesek arra, hogy perspektívát nyújtsunk ezen személyeknek, akkor a problémáink csak folytatódni fognak nem építhetünk elég magas falakat ahhoz, hogy ne vegyük észre azt, hogy mi történik. Tehát a kérdés inkább a tagáramokhoz szól. Amikor azonban ugye a, lé- a letelepítésről beszélünk, nem akarom a bizottságot kérdezni, mert tudom, hogy melyek ott a problémák, de az UNHCR képviselőjétől kérdezem, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy a tagállamok nagyobb nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy részt vegyenek ezen programokban. A helyzet ugyanis nem ezt tükrözi, és elég szomorú a helyzet az, hogy alapvető jogokról beszélünk, a menedékhez való jogról, ugyanakkor egyes tagállamok arról nyilatkoznak, hogy nem érdekeltek ebben, nem kívánnak részt venni ezen projektekben. Van-e esély arra, hogy javítsunk ezen a helyzeten, és ennyi lenne részemről, mert nagyon sok hasznos kérdést hallhattunk már. Köszönöm Birgit, és köszönöm, hogy tartottad az időt is. Tisztelt kollégák, arra kérnék mindenkit, hogy maradjon a két perces kereten belül, mert így akkor a válaszokat is meghallgathatjuk. Koljó úr, Carlos, parancsolj. Thank you, Chair. Uh, thank you for the... Köszönöm, úr. Köszönöm a két felvezetőt. A második előadó uh, a Triton műveletre uh, tett néhány megjegyzést, meg arról a tényről, hogy nincs igazi mandátuma, forrásai, és hatája sem ahhoz a művelethez, amelyet elvégez. Egyetértek vele abban, hogy bíráljuk a forrásokat. És osztom nagyon sok képviselőtársam abbeli véleményét, hogy nagyon kicsi művelet ez, tekintettel a kihívás mértékére. Ám a mandátum és a hatály ügyében azért lenne mondandó. Javítsanak ki, ha nincs igazam, de a Triton műveletet nem kutatás és mentés céljából indították el. 2013. decemberében jóváhagytunk egy szabályozást, amely a UNHCR és más és civil szervezetek kérésére jött létre, és a tanács és a parlament közötti kompromisszum alapján, egy rendelet alapján mandátumot határoztunk meg a Frontex ezen műveletére, ezeket a tagállamiakra nem, de az európai költségvetésből finanszírozottakra is kimondhattuk ezt a szabályozást emberi életvédelmében, felkutatás mentés kell folyjon. Tehát ha azt mondja, hogy nincs mandátum, meg hatály, azért ezt kiegészíteném. Két helyzetből valamelyik szükségszerűen igaz. Vagy nem alkalmazzák az európai rendeletet, és akkor lépni kell, vagy valami újdonság adódott ott ebben a témában. Köszönöm. Igen, ez, köszönöm a tisztázó, pontosító kérdést. Cecil kiengélye a következő. Grazie. Eh, eh, sarò molto breve, molte domande che volevo fare sono... Köszönöm szépen, nagyon röviden jó pár kérdést föl szerettem volna tenni, amit már mások föltettek. Az aggodalmaimnak, kétségeimnek szeretnék hangot adni. Ami az Európai Unión kívüli táborokat illeti, nos, nem tudom, milyen tapasztalatokkal rendelkezik azokat a személyeket illetően, akiket nem ismerünk el menekültként, nincsen semmilyen jogi státuszok, hova kerülnek vissza, milyen országban maradnak, illetve milyen megállapodások vannak érvényben azon országokkal, akik ezeket az menekülteket befogadják. Ami pedig a táborok irányítását, vezetését illeti, nem tudom, hogy az olaszországi maffia botrányról hallott-e. Ez tulajdonképpen olyan szervezeteket érint, olyan központokat, amelyek menekülteket fogadnak be. Nem tudom, hogy hallott erről a botrányról. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen rövidre vette a hozzászólását. Ünnberg asszony következik. Tack för ordet, herr ordförande. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A prezentáció, illetve a vita során felfigyeltem arra, hogy nem szóltunk arról, hogy hogyan segíthetünk a menekülteknek a menekült táborokban. Az Európai Uniónak nem kellene döntést hoznia arra vonatkozóan, hogy a tagállamok pontosan mit tegyenek, azonban azt javasolhatnánk, hogy több ország nyújtson segítséget. Ezen menekülteknek konkrét segítségre van szükségük, iskolákra, vízszűrőberendezésre, és így tovább. Tehát ezen a területen kell dolgoznunk, itt kell föllépnünk. Svédországot megemlítették, ugye én is svéd vagyok, vannak, akik úgy gondolják, hogy mi vagyunk a legjobbak, mert a legtöbb menekültet mi fogadjuk be. Azonban óriási az integrációval kapcsolatos probléma Svédországban, Az a gond, hogy egész egyszerűen nem engedhetjük ezt meg magunknak. A fejlesztési költségvetésből vonjuk el a pénzt arra, hogy menekültöket fogadjunk be. Tehát Svédország szerintem egyáltalán nem a legjobb példa. Nem igazán értem, hogy miért adunk állandó letelepedési engedélyt Irakból és Szíriából érkezők számára. Szerintem, ha mi ezen országokba akarnánk letelepelni, nem, nem kapnánk ilyen engedélyt. Jó lenne a uh, Svédország számára, hogyha lenne közös menekültügyi politika. Ami pedig front, a Frontex-et illeti, beszéltem a Frontex képviselőivel, és úgy tűnik, hogy az embercsempészek kényszerítik a kis csónakokat, hajókat arra, hogy, mi, hogy, egy, hogy több és több menekültet vegyenek föl. Azt látjuk, hogy egyre inkább túlszányalják az eddigi rekordokat. És ez továbbra is így lesz, hogyha nem teszünk semmit, ha nem lépünk fel az embercsempészek ellen. Itt azonban minden egyes országnak magának kell dönteni, nem az e- Európai Uniónak. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować pracy. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az elvégzett munkához, és valóban szemtanúja voltam annak, amit, amit, amilyen munkát végeztek. Például Beirutban rendkívül fontos volt ez a munka. Nagy hangsúlyt fektetnék az országok közötti együttműködésre, illetve azon országokkal való közös munkára, ahol háborúk dúlnak, gondolok itt Szíriára. Mindenkinek az az érdeke, hogy ezen menekültek nagy többsége visszatérhessen származási országukba, azon országokba, amelyeket elhagyni kényszerültek. Ez pedig azt jelenti, hogy számukra lehetőséget kell biztosítani, hogy visszatérjenek egy normális életbe. Azt hallottuk Libanon kapcsán, hogy nem arányos a, a támogatás, nem arányos a szükségletekkel. Szíria esetében rendkívül nagy számban vannak menekültek, és ahogyan Anna Gomes is utalt erre egy kicsit korábban, egy eddig nem tapasztalt helyzetet látunk, és a menekültek száma az ország lakosságának 30%-át meghaladja, tehát mindenkit arra ösztönöznék, hogy valóban vizsgáljuk felül, hogy az erre szánt forrásokat hogyan osztjuk el, és figyeljünk oda a helyes arányokra. Hiszen nem tudjuk ezeket a menekülteket mind befogadni. Azt várjuk, hogy a háborúnak vége legyen, és ezek a személyek visszatérhessenek a saját országaikba. Megfelelő munkát találjanak, házat tudjanak venni. Ez pedig azt jelenti, hogy ott kell nekik segítséget nyújtani, nem pedig nálunk. Köszönöm szépen, Bárja Szúr következik. Eh, Köszönöm szépen. Svédországból származom, és a svéd parlamentben egy nagy többség támogatja a menekültek további befogadását. Ezt szeretném hangsúlyozni. Ugyanígy szeretnék eh, azonban szeretném támogatni azt is, amit mások mondtak. Nagyon fontos, hogy a menekült táborokban a gyermekekkel foglalkozzunk mindenhol. Libanonban, Jordániában, és más UNHCR táborokban is. Fennáll annak a veszélye, hogy egy egész generáció vészel, ha nem ügyelünk arra, hogy a háborús övezetekben, a háborús övezetekből érkező gyermekek jobb lehetőségeket kapjanak, hogy a későbbiekben boldoguljanak. Ez nem csak az oktatásra vonatkozik, hanem ilyen rossz körülmények között pszichológiai támogatást is igényelnek a gyermekek. És nagyon sok mindenre van szükség ahhoz, hogy megmentsünk egy egész generációt. Ami pedig a visszatérő személyeket illeti, vannak olyanok, akik önkéntesen térnek vissza. Ha elutasítják a menedék kérelmüket, és azok, akik önkéntesen visszatérnek, senki számára nem jelentenek problémát, saját magukra nézve sem, róluk nem is kell beszélnünk. Viszont nagyon sokan vannak olyanok, akik a statisztikákban úgy szerepelnek, mintha önkéntesen térnének vissza, valójában azonban kényszerítik őket erre, máskülönben kiutasítanák őket. Ha pedig valakit kiutasítanak, kitoloncolnak egy országból, az nagyon megalázó, és azért, és azért azok, akik ki vannak tévennek a veszélynek, gyakran önmaguk önkéntesen visszatérnek. Ezért a statisztikák az egy olyan helyzetet tükröznek, miszerint sokan önként visszatérnek, holott ez nem felel meg a valóságnak. Olyanok is vannak, akik egyáltalán nem hajlandóak visszatérni. Nem tudom, hogy vannak-e adatok erre vonatkozóan. Adatok, amelyek jeleznék, hogy hányan vannak azok, azon személyek, akik többé-kevésbé önkéntesen térnek vissza, illetve azok, akik megtagadják ezt. Excellent questions on this Thursday afternoon and, um... Kitűnő kérdések voltak ezek így eh, csütörtök délután, és eh, a közös jelentés, a migrációval kapcsolatos holisztikus jelentésről hamarosan elkészül. Egy utolsó kérdésem volna. A legutóbbi rigai tanácsülésen ahol szintén szó esett a letelepítésről, az volt a benyomásom, hogy áttekintést nyertem arról, hogy mit tesznek a tagállamok, de mi az önök benyomása? Például ugye az osztrákok arra kérik a tagállamokat, hogy más megközelítésbe, megvilágításba helyezzék a letelepítést a szíriai helyzet miatt, hiszen nagyon sokan mennek a szomszédos országokba, Jordániába vagy Törökországba. Zippel azt is mások is említették ezt, Anna Gomes, Monika Holmeyer hangsúlyozták az oktatás fontosságát. Ez nem egy olyan vélemény, amelyet itt egy frakció képviselne. Van-e egyfajta elmozdulás a tagállamok között a letelepítési politikában, vagy nem látnak semmilyen változást? Ezeken az üléseken tapasztalják-e azt, hogy jobb tehermegosztásra van szükség? Ki akar először? Ön vagy ön? Az ön kérdésére válaszolok először. Nem, a képviselő kérdésére, az enyémre majd utoljára. Jó. Az első hozzászólás. nem tudom, jól a nevét, alálló. Nagyon nehéz kérdést tett fel. Mi történik akkor, ha visszatelepítünk EU program keretei között valakit mondjuk egy balti államba, és aztán három napok később Németországban találjuk. Nos, a tervünk az, hogy egy szerződést kötünk a, a, a letelepített személlyel, azt mondjuk, hogy ebből a táborból, mondjuk Jordániában levő táborból, azzal a feltétellel helyezzük önt át, hogy abban az országban marad, ahova telepítették. Ha pedig más tagállamban találják, akkor visszaküldik a, a kiindulási helyre. A, a projektben az egyik kérdés, amely, amely a monitoringgal figyelemmel kísérünk, ezek a másodlagos mozgások. Mert az elosztási kulcsok alapján el kell kerüljük a másodlagos mozgást, legalábbis az időszak elején. És aztán a menekült, aki meg megfelelően néhány évvel később aztán az illető személy a szabad mozgás jogát élvezheti, ám az első időszakban, években abban az országban kell maradjon, ahova telepítik. Volt néhány gondolat a menekültáborokkal kapcsolatban, kolléganőm fog ezekre reflektálni, én csak annyit szeretnék felvetni, teljes mértékben átlátjuk a jordániai és törökországi meg libanoni helyzetet, annak súlyosságát, és ezért az EU a világ első donor területe. Több pénzt teszünk a dologba, mint az Egyesült Államok, mint a öbölmenti államok. Többet investálunk a menekültáborokba, hogy stabilizáljuk a helyzetet. De jó, helyesen mondják, ez sem elég. Épp ezért növekednek a számok. Ha megnézik a szíriaiak számát, az első évben 25 ezer, második évben 50 ezer, harmadik évben 100 ezer tehát növekszik a szám. Minél több időt tört valaki menekültáborban, annál reménytelenebbé válik a helyzet, és annál kétségbejtőbb helyzete van. Ezekkel az iskolákat, oktatást, a feltételeket javítani a táborokban, ezt teljes mértékben átlátjuk, mellette vagyunk, mi is kérjük az önök támogatását ebben. A Frontex ügyében Holmeyer asszony és a, a katonai opciók kérdése. Ez, ez nem az én területem, én a migránsok védelme ö, témába foglalkozom, a katonai műveletekkel nem, de igaza van, végig kell gondoljuk, hogy, amit, hogy a szomáliai példa mennyiben követhető, hogy szétverjük azokat a hálózatokat, csempész hálózatokat, amelyek működnek, ahhoz katonai műveletekre szükség Líbiában. Elkezdtük Líbiában a munkát, de nem fejeztük be, Ám nem az én hatásköröm ez, és nem is a Frontex hatásköre. Volt egy második kérdése, amely inkább az én területembe esik, az áttelepítés, hogy a tagállamok választhassanak a betelepítendő emberek között. A pilot projektet, ha végigcsináljuk, lesz egy leosztási kulcs, lesznek, Németország ezt a számot kell befogadja, de aztán alkalma lesz kiválasztani ebben a számadatban a személyeket. A UNHCR, ACR azonosítja a személyeket, és ki lehet választani ebből a körből a letelepítendőeket, személyeket. Nem csak a szírekre koncentrálunk, vannak más lehetőségek, vannak tagállamok, ahol más nemzetiségűeket szeretnének inkább letelepíteni. Ugye minden megveszünk a dolog érdekében, hiszen minél több tagállamot szeretnénk bevonni ebbe a programba. Egyetettek Zipel asszony megjegyzésével. Igen, cél az, hogy minden tagállam részt vállaljon. Egyes tagállamok nagyon óckodnak, és van olyan ország is, amely semmiféle letelepítésben nem vett részt. Ezért kell támogatnunk a UNHCR-on keresztül segíteni ezeket az országokat is abban, hogy elkezdjék az áttelepítését személyeknek. A ah, Kienge asszony megjegyzésétre a visszatérítés kérdését. Nyilván nem térítünk senkit vissza kockázatos származási országokba, Eritreába sem, meg Libiába sem. Ám a gazdasági menekültek esetén, akinek elutasítják a menekült kérelmét, azt visszatérítési művelet alá kell vonni. Ami az önkéntes és a kényszer visszatérítés számadatait illeti, ezeket nem tudom fejből, de ha jól tudom, 30% önkéntes, és 70% körül van a kényszer visszatérítettek aránya. De utána nézek. Ami még érdekes, hogy van érdekelt egy pozitív tendencia, az önkéntes, ö, arány, önkéntesek aránya növekszik. Egyetetek a Svédországot illető értékelésével. Ha minden ország ugyanígy járna el, minden tagállam ugyanígy járna el, hát akkor sokkal jobb lenne a helyzet meg tízszerezhetnénk az Európában letelepítettek számát. Wimberg asszony, szintén svéd, országnál maradva, mit tehet, kérdezte, mit tehetnénk az embercsempészek ellen, ez is csúcs prioritás, március 20-án. Az Európa, ha megerősíti, elindítunk egy műveletet a Zsatmári néven a csempészek elleni harcban, és az Európai Bizottság bemutat egy cselekvési tervet is a következő hónapokban ugyanezen tárgykörben. Ez egy csomag, tehát nem csak ez, aminek több része van. Végül az elnök úr kérdésére válaszolva, elmozdult a tanács szerintem, ön is ott volt, érzékelte ott valamiféle pozitív reakció. Szerintem mozdultak, de nem jó irányba. Nagyon sok mozgás volt, nem tudom merre ment. Ide-oda, meg körbe-körbe. Ön szerint merre mentek? Én úgy érzékeltem, hogy nem volt nyers nem a válasz a projektre. Mi azt elmondom, mi a terv. Az, hogy a következő júniusi tanácsra a pilot projekttel és a disztribúciós kulcsokkal, meg számokkal előálljunk, és megkérjük a minisztereket. Mennyit vesztek át? Mondjátok el, ha nem veszitek át ezt a számadatot, ami rátok esik, miért nem veszitek át? És mit tesztek helyette? Itt lép. Több pénzt tesztek Libanon, a Libanon táborokba, Törökországba, ahelyett, hogy elbefogadnátok ezt a menekült számot, tehát mi, mivel váltjátok ki a pilot projektben való részvételeteket. Ez van, ez az alapgondolat, így működne, meglátjuk, hogy működik. De mindenképpen nyomásgyakorlásra van szükség továbbra is, ez nagyon sokat segít bennünket. It just isn't my question, nothing like that. I just want nem kritika, kérdés, amit meg szeretnék fogadni, fogalmazni. Szeretném, hogyha mindenki tisztán látná, hogy milyen jó ö, tanácsi kezdeményezés ö, született. Persze természetesen vannak, akik más véleményen vannak, ez rendben is van, de nagyon jó ö, tudni pontosan, hogy mi történik. Nyomást helyezhetünk ott, ahol nyomást akarunk helyezni. Nagyon fontos tehát az ilyen jellegű eszmecsere. Most pedig, eh, Filipa, önnek adom meg a szót, adjon választ azokra a kérdésekre, amelyeket önnek címeztek. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden válaszolni, talán összefognám a kérdéseket, amelyek hasonlóak. Nagyon sokan kérdeztek a gyermekek helyzetére, eh, illetve az oktatásra a menekültáborokban. Természetesen ez egy óriási kihívás, ezt felismerjük, az egyik prioritás az UNHCR részére. Együtt kívánunk működni az UNICEF, a civil szervezetekkel és más partnerekkel, támogatván a befogadó országok abban, hogy megfelelő oktatást biztosítsanak a gyermekeknek. Itt óriási igények vannak Szíria esetében, ez önmagában egy óriási probléma. Az Európai Bizottságtól, illetve a tagállamoktól kapunk pénzügyi támogatást, valamint más harmadik országoktól is. Mégis azt mondhatjuk, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy ezen populáció igényeit kielégítsük. És ez csak egy válság. Hogyha globálisan kitekintünk a világra, akkor látjuk, hogy a Afrikában, Dél-Szudánban, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Dél-Szudánban, Nigériában, Líbiában hasonló válsághelyzetek vannak. A UNHCR nagy aggodalommal figyeli a helyzetet, hiszen a biztonsági körülmények egyre inkább romlanak, és a nemzetközi munkatársakat evakuálni kellett. Jó páran nemzetközi védelemre szorulnak Líbiában. Nagyon nehéz, kellő mértékű, megfelelő információhoz jutni. Még mindig vannak munkatársaink a, a, a terepen, az irodákban, azonban egyre romlik a helyzet. Óriásiak tehát ezek a kihívások, ezeknek megpróbálunk megfelelni. De ahogyan a fő biztos is elmondta, egy humanitárius válságról van szó, politikai szinten kell döntést hozni, ezek közül elég sokan itt ülnek, a politikusok közül itt ebben a teremben, tehát politikai megoldással tudunk csak megfelelni ezen kihívásokra. Mi raktapaszokkal próbáljuk enyhíteni a helyzetet, de politikai döntésre van szükség, ezt hangsúlyoznám. Ami a konkrét kérdéseket illeti, a visszatérítést, a visszatérítési folyamatokat, nos, a UNHCR szemszögéből, szemszögéből nézve megvizsgáljuk azt, hogy a személyeket hogyan lehet azonosítani, hogyan lehet azonosítani azokat, akik visszatérítésre kerülnek, azon országok, amelyek ilyen folyamatokat folytatnak, egy ö, kiválasztási folyamatban vesznek részt. E, amikor kiválasztják, hogy milyen embereket, kiket fogadnak be az országokba természetesen van beleszólásuk a befogadó országoknak. Hogy mire is gondoltam a Triton kapcsán, illetve a mandátum, a mandátum kapcsán, természetesen üdvözöljük azt, hogy a rendelet kitér erre. Amit mondani akartam az az, hogy ez nem egy első számú célkitűzés, elsősorban egy határ védelmi műveletről van szó, nem pedig mentési műveletről. Bár az elmúlt hónapokban a felkutatás és mentési műveletek is jelentősek voltak azonban ezen, ezen a területen a művelet ütőképessége korlátozott, ami pedig az Európai Unió belüli egyenlőtlen eloszlását illeti a menekült kérelmeknek. A menekültek, Európába érkező menekültek nem feltétlenül ott nyújtanak be menekült kérelmet, ahova, amelyik országba érkeznek. Igen, ez is egy olyan kihívás, amelyel szembe kell néznünk, jó pár okból lépnek tovább ezek a menekültek, utaznak tovább. Például azért is, mert a közös menekültügyi rendszert másképpen alkalmazzák a különböző tagállamok, illetve a befogadási kapacitás is eltérő a különböző országban. Menekültek erről számolnak be, vannak olyanok, akik elmondják, hogy nem fértek hozzá befogadási létesítményekhez, és például ezért tovább utaznak, aztán ott vannak a családi kapcsolatok, a rokoni kapcsolatok, ezt is föl kell ismerni. Oda fognak utazni a menekültek, ahol családtagok vannak azokban az országokban, még akkor is, hogyha ezek nem a szűk családhoz tartoznak, hanem rokonok vagy rokoni közösségek. Ez segítheti az integrációjukat, tehát nem feltétlenül egy negatívum. Érthető. Azt hiszem, azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Tudom, hogy nincs sok időnk, elnök. Igen, a közös jelentés kapcsán ugye elég sok kérdés fölmerül, még fogunk találkozni. A bizottsághoz fordulok. Mikor lesz kész a kísérleti projekt, és mi az ütemterv? Yes, uh, we are planning to... Have... Igen, azt uh, tervezzük, hogy um, az áthelyezés uh, és a telepítés uh, témájában erre minél hamarabb sor kerül. A biztosok a jövő héten, március 4-én fogják ezt megvitatni a migrációs napirend keretében. Már elkészítettük azt a dokumentumot, amely a kulcsokat tartalmazza, és azt várjuk, hogy erre nincsenek a biztosok, amint ez megtörténik. Tervezzük az április-májusi ülést, hogy aztán a júniusi tanács ülésen ezt el lehessen fogadni. Rendben, köszönöm, akkor ezzel lezárom ezt a vitapontot. Köszönöm az UNHCR és a bizottság képviselőinek is jelenétüket és a kollégáknak a részvételt a vitában. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, folytassuk, akkor gyorsan térjünk át a 9-es pontra. Itt a belbiztonsági stratégiánkra térünk át. A számítógépes bűnözésről szóló Európa tanácsi egyezmény a téma. A kollégákat emlékeztetném hogy a jogi szolgálat ismertetőjét hallgatjuk meg az egyezményről bizottságunk kérésére. És ehhez kapcsolódik egy további jegyzőkönyv is. A számítógépes adatok határon átnyúló való hozzáférésére. Ezt az egyezményt, ennek az egyezménynek a témáját, a budapesti egyezményt felvetettem a legutóbbi elnökségi ülésünkön is. Lukácsi úrra tekintek, hogy itt van-e. I'm carrying on this discussion. Ezt a vitát tehát a budapesti egyezményről most folytatjuk, csak arról szeretnék meggyőződni, hogy a jogi szolgálat is itt van-e. Mindig elfeledkezem arról, hogy politikai szempontból nem, de baloldalon van a jogi szolgálat. Ezt a kérdést az olasz elnökség során felvetettem a belbiztonsági stratégia vonatkozásában, és akkor kértük ezt a jogi szakvéleményt. Kérném, hogy ismertesse a jogi szakvéleményt. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Valóban tavaly decemberben a jogi szolgálat kapott egy kérést az Európa Tanács cybercrime egyezményével kapcsolatban. Az Európa Tanácsban folyik a vita egy, az adatokhoz való hozzáférésről. Az önök kérése két kérdést vetett fel. Az egyik az, hogy milyen hatáskörre rendelkezik az Európai Unió ezen a területen, másodszorban pedig a közvetlen határon átnyúló hozzáférés kilátásba helyezése összeegyeztethetője az uniós jogszabályokkal. Megvizsgáltuk az Európa Tanácsban végzett munkát nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok alapján, és arra következtetésre jutottunk, hogy a tekintettel a tényszerű és jogi anyag rendelkezésre állására a választ csak részben tudjuk megadni. Noha nem férhet kétség ahhoz, hogy további figyelmet érdemel ez a kérdés, amint ugye a munka is folyik az Európai Tanácsban. Engedjék meg, hogy magáról az egyezményről szóljak néhány szót. Ez egy olyan egyezmény, amely, ez egy olyan egyezmény, amelyet az összes tagállam aláírt, valamint számos egyéb tagja az Európa Tanácsnak, de más országok is az aláíró felek közé tartoznak, mint az Egyesült Államok vagy Japán az Európai Unió, mint olyan nem részese az egyezménynek. Az egyezmény három célt követ. Először is harmonizálni kívánja a büntető anyagi jogot, a számítógépes bűnözéssel kapcsolatban, másodszorban büntető eljárási jogot kíván biztosítani, és a nemzetközi együttműködés rendszerét kívánja megteremteni. A kérdés egy olyan rendelkezésre kapcsol, rendelkezéssel kapcsolatos, ami a legutolsó kategóriába tartozik, és ez a határon átnyúló hozzáférésre vonatkozik két olyan esetben, amely közül az egyikben az adat nyilvánosan hozzáférhető, a másik esetben pedig az adat, az információ egy másik félhez tartozik, és a nyomozó fél jogszerű és önkéntes beleegyezést kap attól a személytől, aki nyilvánosságra hozhatja ezt az adatot. Itt a teritorialitás elve is érvényesül, ez azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságnak nem kell a kölcsönös jogsegély hagyományos útját követni, még csak nem is kell tájékoztatnia azt az országot, ahol tárolják ezt az adatot. Vannak tervek arra vonatkozóan, hogy kiterjesszük ennek a lehetőségét, ez felmerül időközönként az Európa Tanácsban, ugyanakkor a tervek jelenleg még csak a gondolatok szintjén léteznek, de nincs konkrét jogi szöveg. A vita és az egyeztetés éveken keresztül folyt, és az Európa Tanács vonatkozó bizottsága tavaly decemberben úgy döntött, hogy a jelenlegi kontextusban egy határon átnyúló hozzáférésről való jegyzőkönyv tárgyalása nem lenne kivitelezhető. Ugyanakkor a bizottság arról is döntött, hogy átgondolja ennek a jegyzőkönyvnek a a szükségességét. 2016-ig terjed ez a mandátum. Ezért a kérdés továbbra is függőben van, és továbbra is releváns. Engedjék meg, hogy áttérjek most az Európai Unió hatáskörének kérdésére. Azt kérték tőlünk, hogy az Európai Unió külső hatáskörét tisztázzuk arra vonatkozóan, hogy terjeszthető e a határon nyúló hozzáférés. Ez a szerződés hármas cikkének kettős bekezdésével kapcsolatos. Ott szerepel a külső hatáskör, amikor is egy nemzetközi megállapodás a közös jogszabályokat érintheti, illetve módosíthat a hatájon. Először is ugye az első kérdés, amit megvizsgáltunk, az az EU hatáskör létezése. Pozitív választ adhatunk erre a kérdésre, ugyanis az egyezmény a harmonizációra törekszik. Az Európai Uniónak van belső hatásköre a szerződések értelmében, és gyakorolta is ezt, amikor 2013-ban elfogadott egy irányelvet az információs rendszerek elleni támadásokról. Az egyezmény ugyanígy kapcsolódik a nemzetközi együttműködéshez is a bűnöldöző szervek között, és az Európai Unió hatásköre kiterjed arra, hogy intézkedéseket hozzon az relatív, a releváns információ összegyűjtésével, tárolásával, feldolgozásával, elemzésével kapcsolatban a rendőrségi együttműködés keretében. Az Európai Unió gyakorolta ezen hatáskörét is, amikor tanácsi kerethatározatot fogadott el 2006-ban, amelynek tárgya az információ és hírszerzés cseréjének egyszerűsítése volt a rendvédelmi szervek között a tagállamokban. Tehát arra következtetésre juthatunk, hogy valóban az uniónak van külső hatásköre, azon a területen, amely tárgyat képezi ezen egyezménynek. A másik kérdés pedig, amit meg kell vizsgálnunk, ezen hatáskör természete. Ez kizárólagos vagy megosztott hatáskör-e? Az elemzés véget össze kell vetnünk azon területeket, amelyekre kiterjednek az EU jogszabályok, és azokat is, amelyek erre vonatkozna a megállapodás. Meg kell vizsgáljuk, össze kell hasonlítani alakítsuk ezek jövőbeli alakulását, természetét és tartalmát. Értékelnünk kell tehát, hogy ez a megállapodás képes-e a hatályon változtatni. A bíróság, amikor is értékelte az EU hatáskörét, ez egy nagyvonalú döntésnek minősülhet, nincs teljes mértékű egybeesés, a nemzetközi megállapodások, nemzetközi kötelezettségvállások és az EU jog által lefedett területek között. Egy közelmúltbeli esetben, amikor a nemzetközi gyermekrablással kapcsolatos hágai egyezmény volt a bíróság előtt, több tagállam hivatkozott arra, hogy korlátozottan kell értelmezni az EU kizárólagos jogkörét. Ugyanakkor ezt a hatáskört a bíróság bővebben értelmezte, és az elemzésünk is erre az esetre épül. Elemeztük az egyezmény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az EU jogot, és arra következtetésre jutottunk, hogy az uniós jogszabályok rendelkezései messze menőleg lefedik azt a területet, amely, amelyre az egyezmény kiterjed, és fennáll annak a kockázata is, hogy a határon átnyúló hozzáférés érintheti ezt. Az EU kizárólagos hatásköre vonatkozhat a határon átnyúló hozzáférés kiterjesztéséről kötött nemzetközi megállapodásokra. Kérdezhetik, hogy miért használunk ilyen körültekintő nyelvezetet. Ebben az esetben erre azt válaszolhatom, hogy az Európa Tanács nem terjesztett elő egy konkrét tervezetet a határon átnyúló hozzáférésről, még mindig vannak ebben az elemzésben, tehát ismeretlen tényezők. Ezért tanácsos lenne inkább egy határozott lehetőségről, mint bizonyosságról beszélni. A kérdésük második része pedig a tárgyalások lefolytatására vonatkozik. Mivel még mindig bizonytalan egy esetleges jegyzőkönyv tartalma, csak bizonyos általános szabályokra hivatkozhatunk. Nem tudható azonban, hogy amennyiben sor kerül a tárgyalásra, mikor kerülnének ezek alkalmazásra. Amikor az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik egy nemzetközi megállapodás megkötéséhez, általában elvben a tárgyalás a bizottság feladata. Ami a tagállamok szerepét illeti, a bíróság tisztázta, hogy egy tanácsi határozat elfogadása, amely feljogosítja a bizottságot a tárgyalások megkezdésére, az Európai Unió nemzetközi szintű fellépésének kezdetét jelenti. Ez szükségessé teszi legalábbis azt, hogy szoros legyen az együttműködés a tagállamok, valamint az EU intézmények között, annak érdekében, hogy megkönnyítsük az EU feladatait, és következetességet biztosítsunk a nemzetközi képviselet szempontjából. Végezetül pedig a második kérdésük az EU joganyaggal való összeegyeztethetőségre is vonatkozik nem tudtuk megválaszolni ezt a kérdést, ugyanis az a teszt, amelyet végre kell hajtani, eltér attól, amely az EU hatáskörére vonatkozott. A hatáskör a kompetencia témájában az elemzést úgy kell kezdeni, hogy két területet kell összevetni, az összeegyeztethetőség témájában viszont konkrét jogi rendelkezéseket kell összehasonlítani a bíróságot. Idézem, elegendő információ a jelenlegi és nem pusztán hipotetikus tartalomról, valamint egy átfogó és konkrét keret létezése a szükséges. Ugyanakkor ilyen keretet az Európa Tanács nem vett fontolóra, de hangsúlyozom, hogy ez nem érinti a kompetencia témájában adott kérdésükre a választ, ugyanis a kompetencia és a kompatibilitás nem kapcsolódnak össze, abban az értelemben, hogy az Európai Unió hatásköre lehet kizárólagos, még akkor is, ha a jegyzőkönyv nem mond ellent semmilyen Európai Uniós jogszabálynak. Összefoglásképpen, tehát úgy gondoljuk, hogy az önök aggájait megerősíti ez a jogi elemzés. Fennáll annak a lehetősége, hogy az EU hatásköre kizárólagos. Másfelől a tanácsunk az, hogy még túl korai megvizsgálni az összeegyeztethetőséget az európai joggal. Természetesen a jogi szolgálat továbbra is a rendelkezésükre áll, hogy elemezzük ezt a kérdést, főleg akkor és abban az esetben, ha a határon átnyúló adatokhoz való hozzáférésről a jegyzőkönyv konkrét formát ölt. Köszönöm. thank you very much. And this is important, first of all, because of... Köszönöm, ez fontos maga az egyezmény miatt is, meg azért is, mert van egy másik természelni egyezmény, amelyet márciusban fog megbeszélni, és a hasonló kérdések merülnek fel egy portugós jegyzőkönyv a, a dzsihadista harcosok ügyében. Ez akkor is fontos nekünk, hogyha, ahogy mondja, időbe telik, hogy felmérjük, milyen kihatásai lesznek. A budapesti egyezmény magában is fontos, mert kulcsfontosságú a belső biztonságos stratégia tekintetében. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki itt maradt, ezen az érdekes jogi vélemény eh, megbeszélésére. Én más szempontból is ismerem Budapesti Egyezményt, bár, és, bár izgalmas, érdekesnek tartom az izgalmas pontokat csütörtök délutára hagytuk a rendben. Nos, Monikát látom. Alig várja, hogy kérdezhessem. Azt itt féltem, hogy senki sem kérdez majd. Mónika. Lenne kérdés a végőszolgálathoz? Parancsos. Először is szerettem volna egy megállapítást tenni. Ma reggel több felhangzott, elhangzott a kihívás, az a probléma, hogy a tagállamok nem nagyon osztják meg egymással az adatokat. Ez a kritikus megközelítés épp az ellenzék, ellenkezőjét mutatja, az alkalmazhatóvá kívánják tenni az adatokat és az adatcserét. Ha jól értem, véleményi, a jogi véleményben a tagállamok bizonyos felosztás szerint maguk is cselekedhetnek az európai ha az Európai Bizottsággal nem teljesen inkompatibilis ez. Hát milyen, hogyan mérik ezt az inkompatibilitást jogi szempontból? Mert izgalommal hallanám, mi történne akkor, hogyha olyan eset adódik, hogyha a tagállamok más felfogást képviselnek az ügyben, mint a bizottság, és adott átadás történnék. Milyen megoldás adódna? Az Európai Bíróság tisztázná a helyzetet, hogy milyen módon oldanák fel ezt az ellenmondás, ha adódna? Igen, az jelentésemben is szerepel, és a vizsgálatban. Mi ott Holmájer asszony kérdésre válaszol, kérdezem, hogy van-e más képviselőtársamnak kérdése a jogi véleménnyel kapcsolatban. Ha nincs, kérem, akkor válaszoljon a kérdés, és ezzel zárjuk. Köszönöm a kérdést. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kiinduló helyzet abban a helyzetben, amikor az, a tagállamok tisztelben kell tartják a bizottság lépéseit, onnan indul, amikor a tanács egy megállapodásra felhatalmazást ad. Ettől messze vagyunk, mert még megállapodás tervezet sincs az asztalon. De tegyük fel, hogy elindul a tárgyalás, A bíróság esetjogában van némi mozgástér, amely kitölthető konkrét modus operandival a jogi keretek között. A jogszabály kimondja, hogy a tagállamok nem, köt, kell, hogy nem kötelezően bővítik, kell, hogy kiterjesszék ezt, tehetnek valamit, de szorosan együtt kell működjenek az Európai Bizottsággal mindeközben. Ez az, amiről a, a esetjog szól. Ez szerintem egy bizonyos mozgásteret megenged a bizottságnak, meg a tagállamoknak is arra, hogy megállapítsanak egy bizonyos, bizonyos gyakorlati megoldásokat arra, hogyan kezeljék ezt az ügyet. Különösségedet arra, hogy a határon átnyúló hozzáférésben vizsgálati intézkedésről van szó. A vizsgálati intézkedés pedig a tagállamok hatáskörébe esik, esnek. Ahogy az ön kérdése nagyon pontosan fel is vázolta ezt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a gyakorlati megoldás magában foglalhatna tagállamokat is bizonyos szempontból, ám ez nem hatásköri kérdés, mert hogyha az elemzésünket megerősítik a jövőben, és létrejön egy jegyzőkönyv tervezet, és akkor bizonyal mondhatjuk, hogy az Európai Uniónak kizárólagos hatásköre van ebben, akkor ez azt jelenti majd, hogy a bizottságnak hatásköre lesz az egyezmény megtárgyalására, és az EU hatáskör százszerzelékos és kizárólagos. De gyakorlatban a tagállamok nyilván szerepet kapnak majd a tárgyalásokban, az megállapodás megtárgyalásában. Thank you very much indeed, and thank you, Monica, for that. Köszönöm szépen, köszönöm, Monika, kiváló volt ez a kérdés. Tisztelt kollégák, ezzel végére is jártunk ennek a napi rendi pontnak. Köszönettel tartozunk a jogi szolgálatnak, hogy eljött hozzánk, illetve a véleményt elmondta. Van még egy tízes napi rendi pontunk, és megvannak az írásos válaszok az Elizabeth Gardini által benyújtott kérdésre, ez pedig az eljárási szabályzatra vonatkozik, a 130-as szabályra. Október 29-én Elizabeth Gardini, az Európai Parlament tagja, egy kérdést fogalmazott meg az átmeneti védelmi irányelv kapcsán, a 130-as szabály értelmében. A bizottság választ adott, de nem a 6 hetes határidőn belül, ezért el, megkértük a bizottságot, hogy jöjjön el egy eszmecserére. Először megadom a szót Gárdini asszonynak, de azt hiszem, hogy ellenőriznem kell most már a egy-egy napi rendi pont bejelentés előtt, hogy itt van-e az illetékese vagy sem. Voltak még más kérdések, és a budapesti egyezmény kapcsán izgalmas kérdések akkor azokkal kellett volna foglalkozni, de hát ez a helyzet. Elnézést kérek, tisztelt kollégák, ez rossz vezetési stratégia volt a részemről, elnézést kérek még egyszer, csütörtök délután van. Öt óra, öt. Particularly to the staff, it's only the best are here.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 I had two, two remarks for anyone who's watching this on the web stream. One... Két megjegyzésem lenne az interneten, interneten követők számára, hogy hány napi rendi pontunk van, és hogyha látják, akkor hallgatnak bennünket, akkor egy órán belül a földközi tenger térsége, Törökország, Szíria, Budapesti Egyezmény, kibér, bűnözés, láthatják, hogy milyen széles körű témákkal foglalkozunk, és milyen technikai kompetenciákra van szükség. Hát ez azért nem semmi. Which is quite something compared to a few years ago, just my musings. Úgy látom, azért itt magamat szórakoztatom, és még mindig nem jött meg eh, Elizabeth Gardini. Can we do the, we can do the other items? Can we do the other items? I, I'm really loath to suspend uh, Antoine because if I suspend, I'm not sure anyone is going to come back. Nem nagyon szeretném felfüggeszteni az ülést, mert ha felfügges visszajönni, hogy is legyen akkor. Esetleg a következő pontot előre vehetnénk? Vagy? Nos, nézzük. Thank you, Monica. I'm sure that's illegal. That, that, that, that, that, that, probably, that probably compares with voting for another member. You'll be locked up in Parliament prison somewhere. That's not allowed. Yeah, that's not allowed. Impersonation. Sajnos a beszélgetés egy része mikrofon kívül zajlik. My apologies, colleagues. This is a... Elnök, elnézést kérek kollégák, ez az utolsó napi rendi pontunk. Nézzük akkor, mit is tegyünk Colleagues, let me just make a... Tisztelt kollégák, amíg várjuk a Gardini asszonyt, egy bejelentésem lenne. Oh, today, oh you're kidding, right, okay. Today... Tehát, ma 17.45 órakor az AFKO-val közös ülésre kerül sor a 3G2 teremben amelyen én is részt fogok venni. Tehát ez a 13-as pont az emberi jogok és alapvető szabadságjogokhoz való csatlakozás, ez, ezen egyezményhez való Európai Uniós csatlakozás lesz a témája, illetve az ICHR-hoz való csatlakozás témájában egy jogi szakvéleményt is meg fogunk hallgatni. Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérek, hogy jöjjön el erre az ülésre. Nagyon nagyra értékelném, hogyha részt vennének ezen, tehát 17 óra 45 perckor a 3G2-es terem. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Gardini asszony, készen áll? Don't worry, we're waiting for you, but it's, it's not your fault. You were probably timing your entry, but we... Ne aggódjon, igen, vártunk már önre egy pár percet, kicsit korábban végeztünk az előző napi rendi pontokkal. Addig az írásbeli kérdését bevezettem, fölvezettem, tehát azt kérem, hogy röviden ön is fogalmazza ezt meg. Én már a bevezetőt megtartottam, tehát kérem fogja ezt rövidre, és aztán Lola Michelnek adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, hogy választ adjon. Kérem tehát. Eh, le, Köszönöm, elnézést kérek. Azt hittem, hogy 5 órakor kezdődik ez a napi rendi pont. Elnézést kérek tehát, hogy megvárakoztattam önöket. Egy olyan dologról van szó, amely nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon közel áll nagyon sok kolléga szívéhez. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a kérésemnek eleget tettek, és a Libe Szakbizottság rendre tűzte ezt a kérdést. Az Európai Bizottságtól közben megérkezett a válasz, ezt el is olvastam, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit hátra hőköltem, a jelenlegi körülmények, illetve a bevándorlási hullámok nagyon is releváns kérdések, mert kapcsolódnak ehhez az irányelvhez. Én úgy gondoltam, hogy ez egy felvilágosult irányelv, és jó, jó az, hogy ez megszületett. Szeretném tudni, hogy a bizottság szempontjából melyek a kritikus kérdések, hiszen a, a kapott válasz értelmében mintegy 130 ezren kértek menedék kérelmet 2014. október óta szíriai állampolgárok. A Eurostat adatai még nem állnak rendelkezésre, de hogyha megnézzük a 2012-es adatokat, akkor 335 ezer kérelem érkezett, 2014-ben 435 ezer ilyen kérelem érkezett, tehát összességében mintegy 30%-os növekedésnek vagyunk tanúi éves szinten. Szerintem a helyzet jelenleg valóban drámai, hiszen menekülnek az emberek egy háborús térségből. A demokráciát akartuk segíteni az egész folyamat elején, de nem igazán figyeltünk oda a vészharangokra nem ismertük fel, hogy a szíriai helyzet sokkal összetettebb annál, mint ahogy mi gondoltuk. Természetesen észben tartom azt, ami a földközi tenger térségében történik. Egy hullámsírrá vált ez a térség. Tehát egy ilyen bürokratikus válasz az Európai Bizottság részéről tényleg meglepett. Nem csak az, hogy a határidőt után kaptunk választ, hanem az, hogy milyen, az is, hogy milyen választ kaptunk, egy teljesen semleges, bürokratikus választ, amely igazából nem foglalkozik a problémával. nagyon fontos szembenézni, egymás szemébe nézni, és valóban megnézni a problémát, annak lényegével foglalkozni. Azt hiszem, hogy a bizottság egy sokkal emberibb választ, egy konkrétabb választ adhatott volna, amely figyelembe veszi a helyzet nehézségeit. Nem szeretném tovább húzni az időt, de hogyha elolvassák az NGO-k jelentéseit, illetve azon szervezetek beszámolóit, akik segítséget kívánnak nyújtani, gondolok itt a, a Médecins Frontier szervezetére. A depresszió, a kényszerprostitúció, az öngyilkosság eseteivel próbálnak foglalkozni, illetve ezen segíteni. Emberi tragédiáról beszélünk, hogyha még a haláleseteket nem is figyel, veszük figyelembe. Tehát szeretném tudni, hogy a bizottság szerint mikor mikor jön el a fordulópont, az a kritikus pont, ahol az Európai Unió úgy érzi, hogy valamit valóban tennie kéne a helyzet érdekében. Well, the commission... Köszönöm. A bizottság nem néz szemtől szembe önnel, farkas szemet, mert mögön előtt ülnek, de itt vannak, jelen vannak a bizottság képviselői, és válaszolnak a kérdéseinkre. Laura Michel, kérem, mondja el a történet az önök felé eső oldalát. Köszönöm, elnök úr. Kicsit meglep a tisztelt képviselő hozzászólása az átmeneti védelmi irányelv indításáról van szó, nem Európán belüli menedék, menekült ügyről, meg az ottani cselekvéseinkről. Tehát arra a kérdésre válaszolunk, hogy, mik, hogy el kell indítsuk-e vagy sem az átmeneti védelmi irányelvet, vagy sem. A válasz világos volt. Szerintünk nincs oka ennek indítására, nincs ok, mert a menekült, ugye rendszerek működnek. A beérkező menekültek ügye kezelhető. A koszovói válság után jött létre ez az átmeneti mechanizmus, amikor tömeges áramlás indult el, és az európai menekültügyi rendszer nem tudott szembenézni ezzel a hirtelen áramlással, Úgyhogy ilyenkor nem a, vizsgáljuk a menekült kéremeket, hanem mindenkinek adunk egy átmeneti védelmet ezekben a, ezekben a vészhetekben. Most a szíriaiak érkezése Európában kezelt, meg menek, a menekült 98%-ban tudják kezelni a menekült kéremüket, és a menekült egy akiban feldolgozzák ezen emberek ügyét, van a bizonyos támogatási mechanizmusok az jelzóban, meg vannak sürgősségi segítségnyújtás támogatása Bulgáriában, Ciprusban, Olaszországban, és egészében azonban a támogatások a rendszer működik, tudja kezelni a menekült áramlatot, tehát az átmeneti védelmi irányelvet nem látjuk szükségesnek jelenteni. Ez a válaszom. Még egy tényt említenék, Olaszország sem kérte, Görögország sem, egyetlen tagállam sem kérte az átmeneti védelmi irányelv érintését, mert nem feltétlenül ez a válasz a mostani helyzetre. Ezért jelen pillanatban nem látjuk szükségszerűnek az irányelv beléptetését. A másik dolog, amelyet a tisztelt képviselő említett, és kapcsolódik az a vitához, amelyet a UNHR ügyében lefutottunk a korábbi szakaszában, ahol felvetettük azokat a kérdéseket, amelyeket a parlamenti képviselők jelöltek meg, ott adtunk azokra válaszokat. Köszönöm. Képviselőtársam visszatérne erre? Válaszolna? Röviden kérem. Köszönöm. Néhány szóban csak. Értem azt. Értem a választ. Ez nagyon bürokratikus válasz. Európa nem rugalmas. Milliók menekültek el Szíriából, és csak azért nincs több, mert a tenger van közöttünk, Szíria és Európa között. Európára néznek, segítséget keresnek, Európa meg nem elég rugalmas a probléma kezelésére. Ha a helyzet más volna, tehát ha, ha szárazföldi határunk volna közvetlenül Szíriával, még többen jönnének. Sajnálom, hogy az EU nem látja ezt be. És szomorú vagyok, azt látvám, hogy Európa bürokratikus és jogalkotási kifogások mögé bújik, és nem ugrik előre. Köszönöm. 130 szabály szerint van egy eljárás, mely alapján meghallgathatjuk a történet mind a két oldalát, a bizottság világos választ adott, a szakmailag szempontból lényegi elemekre koncentrálva, ő meg úgy érzi, hogy ez egy bürokratikus válasz volt, és ön egy célesebb merítésben vizsgálná a kérdést. A szakbizottságban mert méltányosan jártunk el. Lezárjuk most vitát. Köszönjük. Hogy eljött a nem szakbizottságon tagja, de köszönjük, hogy eljött. És köszönöm a bizottságnak, hogy választodott. És köszönöm a ma délutáni figyelmüket. Ez utolsó pont Ez az ülésem, de most meg átmegyünk az ASP3G2-be, ahol a külügyi szakbizottsággal szervezett közös megbeszélést tartunk az EU csatlakozása az emberi jogok és alap szabadságjogok védelméről szóló egyezményhez. 5.45-kor lesz az ülés, jó lenne, hogyha képviseltetni magát a mi szakbizottságunk együtt fogunk ott elnökölni az AFKO elnökével. Köszönöm. Köszönöm az egész héten kifejtett figyelmüket és munkájukat.